The President! Az elnök. Colleagues, if you <clears throat> would like to take... Kedves kollégák, megköszönném, ha elfoglalnák a helyüket, hogy el tudjuk kezdeni a munkánkat. First of all, I have an announcement. Először is néhány elnöki bejelentés következne, amely a 22-es számú írásbeli nyilatkozatot illeti. Gay Mitchell nyújtotta be, Ners Diva, Marian Harkin, Peter Skinner és Angelika Wertmann részvételével az epilepsziával kapcsolatban, a parlament tagjainak többsége aláírta ezt az írásban nyilatkozatot. Of the rules of procedure. Az eljárásrend 123-as szabálya értelmében a szöveget mindenki megkapja, publikálásra kerül a mai napirend részeként és az aláírók nevét is eh, publikálni fogjuk a napirendben. Nos, az epilepsia munkacsoport eh, nevében, illetve Deva Harkin Skinner eh, képviselők nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta az epilepszia nyilatkozatot. 440 aláírás kaptunk, e, e, elvárom, hogy az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést e, kövesse figyelemmel, és segítsen több mint 6 millió epilepsziában szenvedő embernek Európában. Köszönöm mindenkinek még egyszer a támogatást, köszönöm elnök asszony. Elnök, gratulálni szeretnék minden szerzőtársnak. Úgy gondolom, hogy Simánszki úr szeretne felszólalni e pillanatban. Thank you. Panie i panowie, dzisiaj... Hölgyeim és uraim, elnök asszony, ma nagyon különleges vendégünk érkezett, Jakoviec úr, Santiago de Compostela